közös vita a halászati partnerségi megállapodások tárgyában. Valensza úr ajánlása az EU és Libéria közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásról, és Mato úr részéről egy hasonló megállapodás az EU és Mauritánia között Kiegészített pénzügyi hozzájárulással. Először Valensza úrnak adom meg a szót, mint jelentéstevőnek. Köszönöm. Ez az első EU halászati megalapodás Libériával, és a társult végrehajtási jegyzőkönyvet 2015. decemberében átmenti jelleggel már aláírták a felek. A véglegesítés a Európai Parlament hozzájárulásának függvénye, ez ezen a héten dől el. Libériával a kapcsolatok, jó kapcsolatok fenntartása fontos, és ez az eszköz segíti e cél megvalósulását. De úgy gondolom, az Európai Unió egészének is hasznos a megállapodás. Az EU és Libéria már több oldalú megállapodások révén együttműködik, például az ENSZ a tengeri jogra vonatkozó egyezmények keretében, valamint Libéria együttműködik az EU-val az illegális, nem jelentett és nem szabályozott halászat elleni fellépésben ez az új megalapodás egy új keretet kínál, mely figyelembe veszi a halászati politika reformjai követelményeit és a külső dimenzióit ennek stratégiai megalapodás létrehozva az Európai Unió és Libéria között. A fő célja az új jegyzőkövnek az, hogy halászati lehetőségeket kínáljon az EU-s halászhajók számára a libériai halászati övezetekben. Lehetőséget kínál ez 23 spanyol és francia tonhalászhajó, tonhalászati hajó éves 6000 tonnás fogása érdekében, ennek fejében 660 ezer eurós hozzájárulást fizet az EU. Ez ö, hozzáférés és ö, ágazati ö, halászatpolitikai támogatás kezdődött, osztik meg egyenlő arányban. Az EU és Libériai közötti együttműködés a fenntartató halászati politikát szolgálja, és észszerű a, a halászati ö, források ö, észszerű kiaknázását irányoz elő. Ez mind a két félnek érdeke. Ezért ö, szeretném arra kérni a házat, hogy szavazza meg ezt a megállapodást. Köszönöm szépen, Valensza úr. Most pedig Mátó úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Néhány hete a plenáris ülésen beszéltünk közös halászati politikáról, és akkor azt mondtuk, hogy változtatni kell a stratégián oly módon, hogy saját flottáinknak az érdekeit biztosítsuk, és nagyobb átláthatóság legyen a megállapodásokban. Ez fontos az Európai Uniónak, de azon országoknak is, amelyekkel aláírunk ilyen megállapodásokat. Halászati jegyzőkönyv az egy megállapításon alapul. Jó irányba haladunk sikerült aláírnunk sokkal jobb megállapodásokat, mint a korábbiak esetében. Mauritánia számára is fontos ez, akik lehet ezáltal nem csak pénzügyi ellentételezést kapnak a mennyiségeknek megfelelően, hanem egy támogatást arra ahhoz is, hogy fejleszteni, fejleszteni tudjanak a Mauritániával született megállapodás az előző jegyzőkönyvhez képest különböző megoldásokat is tartalmaz, amelyek az előző jegyzőkönyv nem volt annyira kedvező, és azt is, hogy mely kifogásokat kell csökkenteni. Azt is tapasztaltuk, hogy csak jegyzőkönyvekkel nem lehet szabályozni a halászatot a ö, lábas fejűek esetében is elfogadtunk jegyzőkönyveket, és a ö, fenékaparás eset meg az is szabályoztuk, és megoldhatóak ezáltal olyan problémák is, amik például a szakképzettség hiányából adódnak, és felvetődik az is, hogy sok azonos körülmények között lehet majd a halászatokat végezni a harmadik országokban is. Fontos, hogy az ellenőrzést és a hozzáférést is megfelelően szabályozzuk, arra alapozva, ami az egyéb megállapodásokban is szerepel. Fontos a halászati lehetőségnek a biztosítása az Európai Unió számára. Ez egy előrelépés, a határidők rövidebbek, és jobban lehet tárgyalni a megállapodások megállapít, meghosszabbításáról. A mauritániai megállapodás erősíteni fogja a kapcsolatainkat, és lehet fogja tenni, hogy ehhez kapcsolódó harmadik országok flottáira is kiterjedne a szabályozás. És ez komoly előrelépést jelent. A költséghatékonyság és a hatékonyság kérdése is jelentős változásokat hozhat a technikai szempontból is. 2015. november óta már a jegyzőkönyv próbál útját éli, és hogyha a hónap végén, májusban lesz egy újabb értekezlet, vegyes bizottság értekezlet, ahol meg fogjuk nézni, hogy hogyan lehet még javítani a javasolt megállapodáson. Tisztelt biztos úr, szeretném jelezni, hogy fontos lenne a lábasfejűeknek a beintegrálását is a megalapodásba. Úgy gondoljuk, hogy megvannak azok a feltételek, hogy a halászatra erre is kiterjedjen. A Mauritánia ugyan ellenzi ezt, és ezért nagyon nehéz lesz megoldani. Biztosítanunk kellene, hogy ez mindenképpen a vegyes bizottság ülésén azért megvalósulja, még akkor is, hogyha nem vagyunk teljesen optima, optimisták e tekintetben. Például a Andalus de Palmas területen is fontos, hogy a különböző létesítményekben ugyanolyan feltételek legyenek Mauritániában, mint az európai létesítményekben. És fontos ehhez, hogy a bizottság is erre majd visszatérhessen ezen rendelkezésekre. Köszönöm el, Vella úr következik. Köszönöm szépen, öröm számomra, hogy megvitathatjuk ezt a fenntartható halászati egyezmények kérdését és az elcsatlakozó libériai és mauritániai jegyzőkönyvet. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindkét előadónak, Valesza úrnak és Matónak is köszönetemet fejezzem ki. A halászati szakbizottság azt is javasolja, hogy a parlament járuljon hozzá mindkét megállapodáshoz. Most szeretnék szólni néhány szót mindegyik megállapodásról, kezdeném a libériaival. Az új fenntartható ö, halászati halászati partnerségi megállapodás nem az egyik legnagyobb megállapodás, hogyha a pénzügyi szempontokat, illetve a halászott mennyiségeket tekintjük. Ugyanakkor nagyon fontos, mert az Európai Unió régióját kiterjeszti Nyugat-Afrikára és a tonhalak tekintetében. A megállapodás öt évet fog fennállni, és lehetővé tesszük, hogy a libériai jövezetben különböző tonhalak is halászhatóak legyenek. Ez fontos a hajóknak is. A megállapodás hozzá fog járulni ahhoz, hogy földrajzik, kiterjesszük a halászati tevékenységet, anélkül, hogy növekedne a kapacitás. Ez a megállapodás ugyanakkor szemben, szem előtt tartja a halászat fenntarthatóságának szempontjait is. A legújabb tudományos alapok, adatokra támaszkodik a diszkrimináció mentességre a flották tekintetében. Egy emberjogi záradék is került a megállapodásba. A megállapodás nagyon határozott jelet jelzést ad arra is, hogy Libéria az ország nehéz helyzete ellenére és jelen van a piacon, annak ellenére, hogy az ebből a nagyon komoly, nehéz helyzetet eredményezett a múlt évben és fontos bevételi forrást is jelent ez Libéria számára, ugyanakkor a libériai halászati ágazatnak és a legális halászatnak a fejlődését is eredményezheti. A megállapodás keretében az ellentételezés ennek a nyomonkövetés, az ellenőrzési lehetőségek is javulni fognak. Valamennyi flottára vonatkozik az ellenőrzés lehetősége, amelyek az adott térségben ö, halásznak, függetlenül attól, hogy, hogy honnan származnak ezek. A libériai hatóságok is megnyitották a lehetőséget egy ö, együttműködési ö, keretében, hogy támogassák a megegye, ezt az egyezményt. Még a libériai hatóságok ugyanakkor további támogatást is kértek, különbözően a kapacitás képítés érdekében a partmenti halászat tekintetén, illetve a piacfejlesztésben. Ez fontos, hogy Libériával egy hosszan tartó partnerség alakuljon ki. Vegyük most pedig Mauritániát. A Mauritániával kötendő meg egy egyezmény az egyik legnagyobb fenntartható halászati fin, megállapodás pénzügyi szempontból 98 uniós hajót illet ez, és ezért nagyon fontos az Európai Unió halászati flottáknak. Az új jegyzőkönyv egy nagyon hatékony tárgyalásnak az eredménye, komoly előrelépés történt a korábbi jegyzőkönyvekhez képest, és követendő példának tekinthetjük a majdani megállapodások tárgyalásakor más országokkal. Az új jegyzőkönyv teljes tökéletesen megfelel a reformált halászati politikának, ahogy ezt Valszor és Vada úrak is említették. A fenntarthatóság az egyik legfontosabb elv, ehhez társul az átláthatóság, a preferencia az uniós flották javára, és a nem diszkrimináció az egyéb flották esetében az uniós adófizető pénzéről van szó, ez a technikai javulást hozhat, és biztosítani fogja, hogy az ágazati támogatások is sokkal inkább kondicionalitás alapján kerüljenek odaítélésre az új protokolloknak a megvalósítása fontos. Biztosítatom önöket, hogy a bizottság oda fog figyelni, hogy mindenre ellenőrizen, amire kiterjed a jegyzőkönyv, és hogy valóban fenntartható legyen a halászati tevékenység. Maritániaiakkal azt is ellenőrzik, hogy fontos az átláthatóság és a diszkrimináció mentesség. Szerintem ez mindenképpen fontos azhoz, hogy az Európai Unió flottái ne ö, hátrányosabb ö, technikai és ö, pénzügyi feltételekkel működjenek, mint más külföldi flották. Nagyon ö, jó jel, hogy Mauritánia úgy tűnik, hogy elhatározott és vezető szerepet ö, vállalt az átláthatósági kezdeményezésben. Tudom, hogy önöket nagyon értékeli a vegyes bizottság első ülése, amire május végén kerül majd sor. Remélem, hogy az értekezlet során az ágazati támogatást meg tudjuk majd fogalmazni a mm, jegyzőkönyv alapján. Ugyanakkor felkívánunk vetni annak a lehetőségét is Mauritániával, hogy egy új ö, halászati kategóriát hozzunk létre. Ez fontos lenne azokra, akik a a láb, lábas fejűeket, a polipokat nem ö, ö, tudják kifogni. És fontos, hogy száz százalékban átadhassák a, az Nuadibúi hajókra. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy megvitatjuk most ezt a halászati egyezményt, és számítok a támogatásokra a jövőben is. Köszönöm szépen, biztos úr. A továbbiakban egyes szakbizottságok képviseletében hozzászólók kapnak majd szót. Elsőként Sebastia úr a Fejlesztési Bizottság részéről egy percben parancsoljon. Jó estét kívánok! Köszönöm elnök úr, köszönöm biztos úr. A Fejlesztési Szakbizottság részéről több kérdés aggaszt bennünket e, ezen egyezmények ügyében. Először is a fenntarthatóság. Tehát az, hogy ne ö, használjuk túl, ne halásszuk túl ezeket a területeket, amely tudni katasztrofális volna a halálmány szempontjából. Aztán ezek az országok, amelyek e, aláírják a megállapodásokat, bizonyos hasznát is kell látják ennek, tehát hogy csökkenjen a, a gazdasági függőségük, amely egy lefelé tartó spirálba sodorhatná őket. A Mauritániával való úgynevezett javított szerződés, meg a Libériával között az egyezményben e, e, szerepet kapott a fejlesztési támogatás. Ez pozitívum azt is látni kell, hogy fontos hangsúlyoznunk a továbbiakban is a fejlesztés fontosságát, és átláthatóvá kell tenni a végrehajtást. Az átláthatóság föltétlenül hangsúlyt érdemel, csak úgy, mint a fenntarthatóság és a gazdasági fejlesztés fontossága. A Költségvetési Bizottság részéből Murás úr a szó. Köszönöm, elnök úr. Ez egyezmény az Európai Unió és Libéria között bizvást mondható, hogy több lehetőséget biztosít az EU hajászolók számára, és jobban tervezhetővé teszi a halászatot. Ami a Költségvetési Bizottság szempontjait vizsgálja, mi az Európai Unió költségvetése szempontjából azt láttuk, hogy 3,7 milliót irányoz elő az elkövetkező 5 évre vonatkozóan. Az EU hajók a libériai vizekhez való hozzáférésen túl azt is fontos látni, ahogy a jelentévő is rámutatott, hogy a befizetés fele a libériai ágazati halászati politika elősegítését, támogatását szolgálja. A partmenti területeken élők fele a halászati ágazatból él, és a halászat rendkívül fontos az egész ország gazdasága szempontjából. Ezért nagyon fontos, hogy a fenntartható, felelős halászati tevékenység olyan támogatást kapjon, amely az ágazat ö, kiteljesedését szolgálja. A végrehajtás monitoringja persze nagyon fontos, hogy ezek az intézkedések úgy valósulnak meg, hogy ott költsék el a pénzt, ahol kell, és ne történhessen csalás az EU pénzek végrehajtásában ott helyben. Corrao, un minut. Corrao úr egy percben a DEVE szakbizottság részéről. Köszönöm, elnök úr. Ami a DEVE bizottságot illeti, Mauritániával és Libériával kötendő egyezmények tovább lépést jelentenek, hiszen ezek az országok szeretnének magasra törni a sok jogfosztás és a sok háború után. Libériában az átláthatóságot és a jó kormányzást kell megvalósítani közben eh, a fejlődését való együttműködést is kell, hogy eh, folytassák azért, hogy eh, kiküszöböljék a szegénységet és egyéb csapásoktól megszabaduljanak. Itt a tengerekről és a hallgazdaságokról van szó. A DEVE bizottság tagjaként szeretnék emlékeztetni arra, hogy az egyezmények ellenére, a fejlődő országokkal való egyezmények ellenére, hiszen ezeknek az országoknak segítségre van szükségük, a mi véleményünk szeret, szeretnénk, hogyha a mi véleményünket elfogadná a parlament. Nem akarom megítélni a bizottság által beadott véleményt. Most pedig Milán Mon kollégának adom meg a szót egy másfél perces hozzászólásra. Köszönöm szépen, elnök úr, szeretnék gratulálni a biztosnak ehhez, ezekhez a megállapodásokhoz, hiszen ezek támogatják, segítik az EU flottáját, de harmadik országok flottáját is. Úgy gondolom, hogy ezt a vonalat kell követnünk, biztos úr, a jövőben is. Köszönet ezért. Az eu belüli flottákat illetően, a galiciai flottákat illetően ezekről sem szabad megfeledkezni. Igen, fontos területekről, térségekről van szó most a galiciai flotta számára, és megfelelő keretekre van szükség ahhoz, hogy jó hallgazdaságaink legyenek, és ezeket a gazdaságokat támogatni kell szabályokkal, jogszabályokkal. Ami pedig a lábas fejűeket illeti. Ez a kérdés nem elégít ki bennünket, mégpedig az, hogy kizárták ezt, ezeket a fajtákat, és ez szerencsétlen dolog a feldolgozóipar számára is. Több tudományos elemzés mutatta ki, hogy most már lehet halászni ezeket a fajtákat, a lábas fejeket, és sajnálatos, hogy nem szerepelnek a megfelelő kategóriák között az egyezményen belül. Ezeket a készleteket nagyon és szigorúan ellenőrzik és nem hiszem, hogy kárt okoznánk azzal, hogyha ezek a fajták is részét képeznék a megállapodásnak, főleg a fenntarthatóságot illetően. Köszönöm. Lusz asszony másfél percben. Köszönöm. A harmadik országok között a palászati megállapodások hatékony elvek és értékek érvényesítését szolgálhatják, és megreformhatják, megreformhatják ezeket a gazdaságokat. is. így világszerte hozzárulhatnak ahhoz, hogy a tengerekkel fenntartó módon gazdálkodjanak, sápárkodjanak. Ezért kell világos feltételeket teremtenünk az átláthatóság, a koherencia és a méltányos végrehajtás érdekében. Mind a két bilaterális megállapodás Mauritániával és Liberiával jelentős lépések az irányban, hogy a halászat fenntartható formákat öltsön az Európai Unión kívül is. Libériával 2007 óta először kötünk megállapodást egy új partnerrel, és örülök annak, hogy itt az EU e, lényegileg hozzájárulhat ahhoz, hogy a halászati ágazat ott helyben fejlődhessen, és jobban tudjanak harcolni az illegális halászattal szemben. A mauritániai jegyzőkönyv pedig az EU külső halászati lehetőségeit javíthatja. Szeretném kiemelni e helyt, hogy mennyire fontos az átláthatósági előírások végrehajtása megvalósuljon. A jegyzőkönyv minden magán és állami megállapodás nyilvánosátételét meghatározza, megköveteli Mauritánia részéről. Az átadóság tehát elengedhetetlen, hiszen tudni kell, hogy tényszerűen mennyi halálomány marad az európai flották számára, mindeközben meg kell tartani a, a, a megélhetését a maruteni halászoknak is. Szerintem ez jelenti a harmadik államokkal megkötendő fenntartós halászat megállapodások lényegét. Un minut. A képviselő egy percben a következő hozzászóló. Dziękuję, dziękuję panie przewodniczący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 koherenciáját és a más partnerekkel való szinergiáit szolgálja, és a diszkrimináció elleni eszközként is érvényesíthető. Ugyanakkor volna egy meglátásom, illetve egy felhívásom is. A tonhal halászat tekintetében figyelembe kell venni azt a tényt, hogy nagyon sok cápát is kifognak a tonhalászata közben, és és nem szabad engedni, hogy a, a, a cápák, amelyeknek és levágják az úszonyait is, visszadobálják ezeket a tengerbe, és általában a cápákat pusztítsák. Meg vagyok győződve arról, hogy e tevékenység tiltását kellene megkövetelnünk. És remélem, hogy ez előlepéseket hoz majd mindez este un acord benefic atât pentru uniunea europeană cât și pentru liberia. doresc az, ez nagyon fontos ez az egyezmény eh, és az Európai Unió között, és szeretnék erről a néhány dolgot kiemelni. Először is azt, hogyan a eh, halászati engedélyeket eh, kiadják az európai vizekre a megalapodás alapján, és hogy kizárják a bilaterális vagy magán engedélyeket. Ez lehetőséget ad arra, hogy megszabáljunk a szabályoknak. Az elmúlt években Libéria nagyon jelentős előrelépéseket tett. Úgy gondolom, hogy a Libériának szánt pénzeket e tekintetben a, úgy kell, a libériai ipar javára kerül majd elköntés, elköltésre, és hozzáadott értéket fog teremteni ennek az iparágnak, a ö, lakosság pedig ebből ö, tud majd élni. Ez örülök, ahogy ez a, az Európai Bizottság bekívánja vonni a parlament, az Európai Parlamentet, és figyelembe veszi azt is, hogy hogyan teljesül majd ez a, az egyezmény. Fontos az együttműködés a bizottság és a parlament között a e tekintetben. Nerjáda asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A, a, a halászati partnerségi eh, megállapodások fontosak, különösen fontos az, hogy Mauritániában eh, fontos az élelmiszerbiztonság, illetve a eh, művelhető föld terület korlátozott. Ezzel együtt ugyanakkor a bizottság úgy tűnik, hogy nem veszik elően figyelembe Liberia és Mauritánia esetében, hogy tovább hozzáférést adjanak 1973 óta vannak ezek, és a libériai halászok nem tudták betartani. Ez világos, hogy minden konzultációs folyamat lefolytatásra került, de úgy gondolom, hogy egy kicsit az európaiak azért valahogy mégiscsak, mintha becsapták volna, és nem felel meg azoknak az igényeknek. A helyi halászatba való beruházás legalább olyan fontos, mint az, hogy egy halászati iparág fejlődjön ki. A kis halászokat és a, kell támogatni azért, hogy fenntartható iparág legyen a halászat az Európán kívüli halászati flották nem igazán figyelnek arra, hogy Mauritánia és Libéria partvizeiben fenntartható legyen a halászat. A hal mennyisége és figyelésre kerül bizonyos szervezetek által, és harmadik országok is. Ezért jobban oda kell figyelni, és ellenőrzést kell bevezetni. Engström asszony, másfél percben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az EU és eh, Liberia közötti megállapodás öt évre szól. Üdvözlöm ezt a megállapodást. Nagyobb eh, átláthatóságot biztosít a halászati ágazatot illetően Libériában, hiszen ez eh, igen kritikus ahhoz, hogy saját kapacitásait tudja fejleszteni az ország a, fel kell mérni egyébként a halászati halálományt is, és erősíteni kell a monitorozást és az ellenőrzést, ami a halászatot illeti. Az egyezmény igen kedvező, ami Mauritániát és az EU-t illeti, ez egy másik egyezmény, mint a magán, mint pedig a az állami megállapodásokat átláthatóvá kell tenni. Libéria ezt már évek óta megteszi, példaértékű a tevékenysége az információ legyen teljes és megbízható mindkét esetben. A mauritánai megállapodás jó nagyon sok szempontból, és ez szimbolizálja a külső halászati politikát, és ez például kell, hogy szolgáljon Kína és egyéb halászati tevékenységet folytató államok számára. Mauritánia szintén nyilvánosságra hozza a halászati tevékenységét, jobban kell gazdálkodni a készletekkel. Mindenképpen a lakosság igényeit is figyelembe kell venni. Köszönöm. Köszönöm. Coburn úr, egy percben. Köszönöm. Mindig örülök, amikor ön elnököl. Egy újabb ígéretről van szó Kamerun részéről, és egy újabb halászati megállapodásról egyik Libériával, másik Mauritániából tisztelt képviselők, becsapjuk ismét az utca emberét, hiszen ez az eurokolonializmus része, ez a két egyezmény, hiszen ellopjuk a halakat más országok vizeiből. Nincs helyi halászat, azért mert az európaiak halásznak. Hány afrikai maradt közben szegény? Hány eh, EU, eh, mennyi pénz eh, költenek EU forrásokból az egyszerű emberekre? Van egy közmondás, adjunk halat az embereknek, egy napig tudnak étkezni, de tanítsuk meg őket halászni, akkor egész életükben nem fognak éhezni. Ezt teszi az EU, nem. A megélhetésükről van szó, és közben csak a gazdagok zsebé, zsebét tömjük ki. Szeretném visszakapni Skócia tengeri vizeit. Soha nem késő, hogy a lelkismert fordalást ébresztünk az emberekben. Löbröton úr, köszönöm szépen. 1989 óta Mauritániával aláért az Európai Unió megállapodásokat, a legutóbbit eh, 2015-ben írt alá, és ez egy eh, négy évig lesz hatásban. Ez egy jó megállapodás, mert lehetővé teszi az európai hajóknak, hogy Mauritánia vizein eh, ö, halászanak, és 247 ezer tonnát vehetnek ki, szemben a 300 ezer tonnával, ami a korábbi egyezője volt, és 55 ezer eurót fog fizetni, szemben a 60 millió fölöttivel, amit korábban fizetett. Ugyanakkor Mauritánia egy szegény ország a száz, emberi fejlődés szempontjából, ezért a 2015-ös megállapodás egy 4 millió feletti összeget ad minden évben, szemben a korábbi 3 millióval. Továbbá a 2015-ös megállapodás azt is előírja, hogy a tengerészek 60%-át maritániaiakból kell kell felvenni. Ez egy kiegyensúlyozott megállapodás, ami eh, Mauritániát tiszteletben tartja, és az európaiak érdekeit is szer eh, figyelembe veszi. Remélem, hogy ez új lendületet a kapcsolatainknak Mauritániával, ahol hiányzott a kölcsönös bizalom. Különösen szere kívánom ezt két ok miatt. Egyrészt franciaként, mert Mauritánia frankofon állam, és Franciaország baráti országa. Én magam is Waksatban jártam néhány évvel ezelőtt, és eh, nagyon jól fogadta voltak. Utána azért is szeretném, hogy a kollektív biztonságunkat segítsen, mert Mauritánia kitűnő partner az iszlamista terrorizmus elleni küzdelemben. Kívánom, hogy mindenki ilyen jó szer, csatlosunk legyen. Szárraó képviselő másodpercben a következő hozzászóló. Köszönöm elnök úr, tisztelt biztos úr szeretnék a jelentéstevőnek is megköszönni ezt a munkát, amelyel egyetértek. A szocialista párt árnyék előadéként a libériai megállapodás tárgyában szeretném én is felhívni a figyelmet az átláthatóság fontosságára a Libéria és az Európai Unió között, és az emberi jogok fontosságára, valamint a munkavállalói jogok érvényesítésének fontosságára. Bizony, vannak bizonyos aggájaim ezzel kapcsolatban, valamint a pénzügyi eszközök végrehajtása tekintetében és a környezetvédelme tekintetében. A Libériai köztársaság nehéz időket tud maga mögött, belső konfliktusok, instabilitás, társadalmi problémák, háborúk, több ezer áldozat, és ez gazdaságilag is megrázta Libériát. A támogatás amely a, a halászati ágazat erősítését szolgálja Libériában, feltétlenül lehetőséget kell teremtsen arra, hogy struktúraváltás történjen ebben az ágazatban, és ösztönzőket kell nyújtson az ágazat átalakításához. Úgy gondoljuk, hogy mind a két megállapodás arra gondoskodjon arról is, hogy az európai halászflották lehetőségei javuljanak, és olyan eszközöket kell kínáljon, amelyek a fenntartható halászat szolgálják, és az, ország, az érintő országok élelmiszerű és fenntartható legyen. Köszönöm, elnök úr. Bilbao Berendik asszony szól hozzá. Szeretném üdvözölni ezt a két egyezményt a következő okoknál fogva. Először is az én halás családból származom, és nagyon örülök annak, hogy ez a megállapodás megszületett. Más európai térség is van, amely egyébként támogatást érdemelne, és a jó gyakorlatok átadását. 124 európai halászhajó halászhat majd a megállapodás értelmében ezekben a térségekben, és ez segíti a helyi közösségeket, valamint a be nem jelentett halászat elleni harcot. Ez azt mutatja, hogy az európai halászati ágazat, a helyi közösségek és az összes tenger szükségét érzi ennek a megállapodásnak, olyan megállapodásnak, amelyet minden érdekelt fél elfogad. Meg kell a lábas fejűek kérdését oldanunk, hiszen a Kanári-szigetek halászatát illetően ez fontos kérdés. Az együttműködési politika és a gazdasági dotáció szükséges a hallgazdaságok tulajdonosai számára, viszont még másokkal is szükség lenne aláírni egyezményeket. Briano asszony egy percben. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük a biztos úr munkáját és a bizottság tevékenységét. Köszönjük az előadóknak is. Az EU számára a partnerségi megállapodás ugyanazokat a szabályokat kell, hogy kövesse, mint amelyek az európai halászati övezetekben alkalmazandók. Emellett támogatni kell a helyi halászatot is a fenntartható fejlődés jegyében. Együttműködünk azokkal az államokkal, amelyeknek szükségük van erre a támogatásra. Nekünk az emberi jogok kérdése, a kölcsönös felelősségvállalás a harmadik országok esetében alapvető kérdés ami pedig a különböző erre vonatkozó záradékok beillesztését, illetve üdvözöljük a bizottság munkáját. Mind előzetesen, mind pedig utólag ellenőrizni kell az európai finanszírozást, és gondosodni kell arról, hogy ez hasznos legyen a helyi lakosság számára. Nem szabad szemet hunyni afelett, hogy a nemzeti halászati tevékenység a helyi halászati tevékenység kárára legyen. Libia esetében a jelenlegi helyzetet javítani kell. Agila Garcia asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a jelentéktépnek, és köszönjük a bizottságnak, és előkészítette ezeket a megállapodásokat. Nagyon fontosak a halász, európai halászflották, különösen a spanyol halászlotta számára, és szeretném kifejezni azt is, hogy támogatjuk Libériát és Mauritániát. Ez is hangsúlyozható elem. A jövőbeli megállapodások is ezeknek a nyomát kell kövessék majd. Ezek jó példák és minták. Rendkívül fontos, mint mondottam, az európai halászflották számára, hiszen lehetőséget kínálnak, és nagy különbség, nagy javítás történt a, a korábbi megállapodási ö, mintákkal szemben. Mint mondottam, ezért gratulálunk kell a bizottságnak. Ám sajnálatos módon Mató úr nem minden gondolatával, illetve megállapításával értünk egyet, amelyek a jelentésben állnak. Nem tudjuk a jövőben, hogy alakulnak majd a dolgok, ám a Cephalopos a, a ö, ö, fejek tekintetében a meghatározások nem megfelelőek, és a, a vonóhálók alkalmazására vonatkozó meglátásait sem tudjuk támogatni, mert nem fenntartható ez a halászati módszertan hosszú távon. Sí, muchas gracias, presidente. Köszönöm, Blanco úr. Köszönöm szépen. Ezek a megállapodások mindig jó hírek, ö, több szempontból is. Marotánia és Libéria vonatkozásában is igaz ez. Az európai flották számára hasznosak ezek a megállapodások, hiszen több mint 120 ö, halászhajó munkáját jelenti, ilyen a fejlesztés politika szempontjából vizsgálva a két érintett ország, Libéria és Mauritánia szempontjából is előnyösek ezek. A e megállapodások sok pozitívumról adhatunk tehát számot. Nem akarok most részletekről beszélni, a vita jelen pontján talán erre nincs szükség, ám a lábos fejűek kérdését megvizsgáltuk, és újra kell vizsgálni. Szeretném felemelni hangomat, a, a mellett, a megoldás mellett, hogy vegyük figyelembe még egyszer, gondoljuk még egyszer végig a lábas főekre vonatkozó intézkedések alakítását. Dolgoznunk kell még ezen, javítva tovább a feltételeket. A KCDI, și am să-l rog pe Bogovics úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr nem ö, olyan tengeri országból származom, amelyiknek jó lenne a hogy, vagy hozna valamit a konyhára, hogy az afrikai vizeken ö, szavazik. De mégiscsak jónak tartom ezeket a megállapodásokat, csak úgy, mint a bizottság és a jelentéstevők is elmondták. Úgy gondolom, hogy két dologot kezel ez a megállapodás. Egyfelől az európai ö, halászflottákat, és ö, ugyanakkor ö, ez fejlesz, fejlődési támogatást is jelent ezen országoknak. Ezek az országok nagyon sokat szenvedtek, különböző problémák miatt betegségek sújtották őket, és más problémák is voltak és úgy gondolom, hogy amikor ezekről a megállapodásokról beszélünk, akkor magas szintű humanitárius segét is kell, hogy nyújtsanak ezek a megállapodások. Ezt tehetjük ezen országokért és az unió érdekében is. Köszönöm szépen, elnök úr. A halászat nagyon sok országban munkalehetőséget teremt. Az Európai Unióban nem másodt is, ezért nagyon fontosak ezek a politikák, és természetesen az uniónak, a halászoknak az e, e, érdekeit is kell, hogy védje, különösen a hagyományos módon halászóknak az érdekeit. Az ilyen típusú megállapodások Mauritániával és Libériával egyértelműen meg kell, hogy fogalmazzák különböző zárkban, hogy a kisipari halászatot támogatják, és a küzdelmet is meg kell fogalmazni az illegális halászat előtt, illetve meg kell fogalmazni a halászok jogait, különösen a maritániákat. Mauritániában rabszolga típusú rendszer volt, ez több mint 150 faratin lakos, gyakorlatilag még mai is rabszolgasorban él az országban. El, el kell kerülni mindenféle megállapodást Mauritániával. Mit szólnak ehhez a rabszolga helyzethez, ami Mauritániában minden a mai napig megvan? Erre választ kérek, Vella úr. Megállapodást kötünk egy olyan országban, ahol, országban, ahol rabszolgaság van? Köszönöm, elnök úr, Vella biztos úr mindenkinek gratulálni szeretnék, mindenek előtt a két kollégának, Valensza és Mátó képviselőtünk, nagyon jó munkát végeztek, és partneri megállapodások harmadik országokkal általában az EU szempontjából egy újabb minőségi lépcsőfokra hágtak e két megállapodással. Az Európai Bizottság is számára is fontos, hogy nevezítsük szem elől azt, hogy a nemzetközi feltételeket úgy kell meghatároznunk, hogy tudjuk, hogy a hal egyfajta közjó és a, a világ lakosságának tápláléka. Ha pedig nem vagyunk, nem vagyunk képesek kihasználni a saját ö, forrásainkat, mert nem jó a, forra, nem, nem jó a flottájuk, vagy nem, jó az, nem jó az eszközeik, ezért olyan megállapodásokat kell megkössünk ezek az országokkal, mint Mauritania és Libéria is, amely egy külön feltételt is tartalmaznak, finanszírozzák a kis halászati gazdaságot, a kis hajókkal halászó flottákat, azért, hogy az ott élő emberek ismét lehet, számára ismét lehetős váljon, hogy saját magukat táplálni tudják, el tudják látni magukat élelmiszerrel. Ez lényegi fontosságú. A, éppen a fenntartható halászat szempontjából, éppen azon alapszabályozás fényében, amelyet most kötünk meg, sokkal jobbak ezek, mint hogyha olyan országokkal kötnék megállapodásokat, meg egyet nem tartom meg semmit, mint Oroszország és a keleti országokra gondolok. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja biztos úr. Köszönöm a tisztelt képviselőknek konstruktív megjegyzéseiket és javaslatait. Ami ezt a két áll egyezményt illeti, jelentős előrelépésről van szó több okból. A Marutániával való egyezmény, ez a legnagyobb léptékű, a Libériával való megállapodás pedig támogatja a halászokat egy olyan országban, amely még a háború következményeitől szenved. Az ellenőrzés, az átláthatóság, a megjósolhatóság fokozódott, és ez a az adófizetők pénzéből történik, erre önök is utaltak. A partnerségi megállapodásokat ebben a házban támogatják, és ezzel kapcsolatosan néhány megjegyzést is tennék. Néhány képviselő Sebastian és Brian megkérdőjelezte az egyezmények fenntarthatóságát. Igen, ezek a az egyezménynek az EU és az említett országok között igen erősen szabályozott keretet biztosítanak az EU flotta harmadik országok felségvizen való halászatát illetően. Az EU flotta halászati tevékenysége tiszteletben tartja a az állományt, az ökoszisztémát, és nem fog versenyezni a helyi halászokkal. Az EU példát mutat etéren, és nincs más olyan flotta világon, amely ugyanezeket a normákat követné az átláthatóságot illetően harmadik országok vizein. Blanco López és más képviselők beszéltek a lábas fejűekről. El kell mondjam, hogy a legfrissebb tudományos értékelés szerint a jelenlegi készleteket még mindig túlhalásszák. Mauritánia egyébként megerősítette azon szándékát, hogy a nemzeti flottájának tartsa fenn ezen fajta halászatát, tehát nem is lehetett megtárgyalni a halászati lehetőségeket e, fajta illető, e fajtát illetően. Megfelelő igazgatási, gazdálkodási intézkedéseket kell tennie Mauritániának azért, hogy a készletek ismét erősödjenek. Szó volt a cápákról is, meg kell erősítenem, hogy az EU flották nem vágják le a cápa uszonyokat, legyen szó EU vizekről vagy EU kívüli vizekről. Néhány képviselő beszélt a flottákról és az alkalmazott módszerekről. El kell mondjam, hogy a kisüzemi vagy kisipari halászatot tiszteletben tartják. Ezek a megállapodások nem csak az EU flottát támogatják, hanem az említett országokat is, és reméljük, hogy ennek segítségével ezek az országok javíthatják, vagy megoldhatják szociális problémáikat. Köszönöm. Köszönöm. Valensza képviselő a szó két percben. Thank you, uh, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni mindenkinek azt, hogy hozzászólt a ma este vitához. Minden hang és vélemény fontos, hiszen erre támaszkodva tudjuk jobban felmérni. Pontosan mi is a célünk ezzel a különleges és fenntartható megállapodási formával, amelyet megkötöttnénk e két országgal. Csak remélni tudom, hogy a halászatról szóló vitáink egyszer majd kicsit észszerűbb órán szerveződnek, és nem évfél előtt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mátó képviselője szó két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni minden részvevő hozzászólását. Holnap egy olyan megállapodásról kell szavaznunk, amelyet nagyon nehéz volt létrehozni, és nehéz ez az aláírásig eljutni, ám rendkívül fontos. Ma utána különféle igényei vannak, és csak úgy, mint Afrika más országai itt is sok segítségre van szükség, és e megállapodás révén ez részben megadható, új kereteket teremt e, az Európai Uniós támogatáshoz, az ország fejlesztése, fejlődése szempontjából fontos. Munkahelyek jöhetnek létre, a gazdaság növekedhet. És ez ugyanakkor az Európai Unió számára halász lehetőségeket biztosít. Ami a kifogott állományra vonatkozó számadatokat illeti, hát persze nem lehet a szőnyeg alá söpörni azt, hogy itt további tárgyalásokra lesz szükség a Kanári-szigetek térségét illetően, bár óhajtottuk itt is a, ezeket is figyelembe venni, az arra törekszünk, hogy olyan megállapodás jön létre, amely mindenki számára kedvező, amely mindenki számára, mindenféle számára hasznos és előnyöket hoz. Az Európai Parlament jó irányban haladott, az átláthatóságot fokozva ebben a megállapodásban és a végrehajtásában, amely korábban nem volt jelen, vagy nem ilyen érvényel, és egy cél eléréséhez nagyon fontos volt az Európai Bizottság, valamint az Európai Parlament szakbizottságainak támogatása és munkája. Köszönet illető őket. Ezért szerintem nagyon hatékonyan tudtunk együttműködni. Jó eredmény érdekében köszönöm. Ezt a dezbaterea comune este închisă. Votarea va avea loc. Ezzel lezárultjuk a közös